Okay, colleagues. Uh, Kedves kollégák! Okay, colleagues, let's... Uh, Kedves kollégák, akkor kezdjük el az ülést. Délutánra én kaptam meg az elnökölés jogát, mint ugye a tárgyaló csoportunkban. Van benne van a szagbizottság is, a tanácsi reformokról van szó, ezért el kell halasztanunk a napirend nagyobbik felét, főleg a ma délutáni meghatározása a hatos pontot töröltük, 7, 8, 9, szintén elhalasztva, ötös pont, 2010-es költségvetés háromadalú egyeztetésre szóló mandátum, szintén tanácsi téma, az építőipari politika, Mónika nincs itt, Lion, a bíró csop, tárgyaló delegáció elhalasztva. A többit megtárgyaltunk ma délután, ezért ha egyetértek, ennek akkor közvetlen a szavazás következik. 15-ös pont. 15-ös pont a napi rendről. 13-as költségvetés. Giovanni Lavia az előadó. is uh, uh, Azt hiszem teljesen uh, világos, hogy nem kér, nem volt átutalási kérelem a 2013-as köcsöltéssel kapcsolatban, hogyha az elnök úgy kívánja, akkor az első összmecsedre megkezdődhet egy kéréssel kapcsolatban, amely eljutott a szakbizottságunkhoz, és amely a 11-es pontban jelenik meg. A 2010 költségvetésben elértünk egy olyan pontról, amikor hát komoly nehézséggel találkozunk. A szükséges erőforrás a kifizetéshez csekély, ezért szükséges átcsoportosítani. És nyilván a bizottság eh, továbbiakat is fog kérni, hogy a 13-as eh, politikát megvalósítsa. A TEC 13-mal kapcsolatban, tehát eh, a külső határok alap 30 millió, hogy megerősítsünk egyes költségvetési tételeket. A terrorizmus bűnözés elleni harc. 3 és 27 millió euróról van szó. Ez a két tétel tehát problémát jelent a kifizetésben. Aztán van a, a kettes költségvetés módosítás nem fogadták el. A tanács azt kérte, hogy ezek a tételek erősbödjenek. Ez a következő konklúzióhoz vezet bennünket a szakbizottságban. Valójában a kérdés nem csak az, hogy egyes költségvetési tételeket növelni kell, a kettes költségvetés módosítás során, hanem egyes sorokat jelentősen meg kell erősíteni. Ne felejtsük el, hogy a 6,3 milliárd a tanácsi tanácsjavaslatban más fejezetbe kerül. tehát egyes fejezetek alul lesznek finanszírozva. Ez csak megerősíti, hogy a 2013-as költségvetést módosítani kell. Ezt többször is kértük az Európai Parlamentben, és továbbra is ezt kell támogatnunk. Nem csak ezzel az első lépéssel, a 7,6 milliárd euró átcsoportosításával, hanem a 3,9 milliárd pluszra is szükségük van, ami itt nincsen jelen, csak úgy tudjuk a kettes költségvetés módosítás úgy teljesíteni, ahogy azt kérte a bizottság. Ezzel kapcsolatban azt hiszem még vitatkozhatunk és szavazhatunk június 27-én. Elnök, más hozzászóló, Jura? Egy kérdésem lenne, mi történik, hogyha elutasítjuk ezt az átutalást? Politikai okokból ezt elutasíthatjuk, és mondhatjuk, hogy ezzel a kettes költségvetés módosítás kell foglalkozni. Mi van, hogyha elutasítjuk? Good question. Jó kérdés, Emmanuel. A ö, szót kérted, vagy kávét kértél? Giovanni. Giorni. Io la domanda la girerei subito alla Commissione. Nos, a kérdést a bizottságnak kell feltenni. A bizottság van a legjobb helyzetben, hogy ezt megválaszolja, és nem az előadó. Mi történne akkor, hogyha politikai okokból a parlament nem szavazná meg? Thank you, Chair. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az átcsoportosítás, uh, ez egy szükség intézkedés, mivel uh, az összes előirányzat változhat. Ki kell fizetni a számlákat. A bizottság azt javasolja, hogy különböző tételekből vonjanak el, ott, ahol kiísés van, tehát nem szabad újabb kötelezettségeket teremteni. Most a bizonytalanság pillanatában vagyunk, politikai megállapodás kell, hely egész 3 milliárdról, ennyire szól a költségvetés módosítás, de nincsen plusz előirányzat a költségvetésben. A bizottság megpróbálja a negatív hatást csökkenteni, hogy a bejövő számlákat ki tudjuk fizetni. Hogyha az átcsoportosítás nem fogadják el, akkor a bizottság nem tett más, mint vár, hogy a második költségvetés módosítás elfogadja a költségvetési szerv. De akkor lesznek büntetések, késedelmi kamatok a késedelemért, és az a fizetők pénzének egy részét arra kell használni, hogy erre költsék, és nem az eredeti célra, büntetésre, késedelmi kamatra. Hogyha nem fogadják el a módosítást, akkor nagyjából ugyanaz a helyzet, csak sokkal drámaibb, hogy akkor az összes kifizetés, ami már aktuálissá válik, nem teljesül. Még több késedelmi kamat, büntetés lesz, Nos, így állunk. A költségvetési hatóság ezt kell világosan lássa, hogy vannak kötelezettségek, ezeket nem lehet ignorálni. Elnök, köszönöm szépen a bizottságnak. Hát van miről dönteni a tanácsnak szeretnék újra bekapcsolódni a vitába. Tényleg problematikus a helyzet, hogyha elutasítjuk a módosítást, akkor késedelmi kamatot kell fizetnünk, de ez csoportosítási eljárás, és nagyon drága dolog, hogyha átcsoportosítás kell megoldani. Ez egy óriási eljárás dokumentációval, ülésekkel, fordítással, óriási költség. Azért kell ezt megtennünk, mert a tanács nem végezte el a munkáját. Én úgy látom, hogy ez a költség sokkal magasabb, mint a késedelmi kamatoké, büntetéseké. Nem elfogadható a helyzet, ezt tudjuk ezt szerettem volna világossá tenni. Az egész napirendünket ki fogja akkor tölteni az ilyen kérdés. Elnök jó tudni, mennyibe kerül az ilyen késlekedés, ha tudja a tanács is. Más nem kér szót a szavazás előtt, akkor közvetlenül lássuk a 16-os napi rendi kérdést. Derek Vogan, az előadó 2000 költségvetés egyéb szakasz. Itt is van ilyen javaslat, Derek. Csúcs. Köszönöm, elnök úr. Azt akartam mondani, hogy ez a két átcsop csoportosítás nem problémás. Hogyha van három óra, akkor másfél-másfélben elmagyarázom az egyik a gazdaság és szociális bizottság 23 ezer euró átcsoportosítását kéri, berendezésekről van itt szó, bútorok szállításáról gyakorlatilag irodák átszervezése a cél. 23 ezer euró gyakorlatilag költségvetési szempontból semleges. A másik kérés igény az Európai Ombudsmantól kér, érkezett. Itt személyi kiadásokról van szó, 133 ezer eurót szeretnének innen átcsoportosítani három különböző helyre, személyi jármű és bútorzat kiadásokhoz. Ez megint csak semleges a kihatása, nem vitás a dolog, úgyhogy azt javaslom, hogy szavazzunk és támogassuk mind a két átcsoportosítást. Akkor ebben az esetben szavazzunk, ki van az átcsoportosítás mellett, EGSB. Ellene? Elfogadtuk. Tartózkodás, ezt nem is kérdeztem, hogy van-e. Másik átcsoportosítást bocsátom szavazásra, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Bármi más előadótól nincs. Rendben. Akkor elnöki közlemények. Most berekeztem az ülést, ugyanis a tárgyalással foglalkozó képviselőtársak nincsenek itt. Hogyha a tanácssal folytatott tárgyalás befejeződik, akkor visszajönnek, és a titkárság tájékoztatni fogja a képviselőtársakat, hogy van-e idő még folytatni az ülést. A koordinátorok akkor ülnek össze, amikor a tárgyaló csapat visszatért. Nem tudjuk, hogy mennyi ideig fog tartani a második köre a tárgyalásnak de hát ugye fél hétig itt rendelkezésre állunk majd. A koordinátorokra is ez vonatkozik. Köszönöm szépen, és akkor ezzel felfüggesztem az ülést.